Uh, dear colleagues, I would. Don't worry. Uh, dear colleagues, I would appreciate if those. Kedves kollégák, örülnék, hogyha azok, akik nem kívánnak itt maradni szavazatmagyarázásra, azok csendben hagynák el a termet, azért, hogy elkezdhessük a szavazatmagyarázást, és mindenki elérje a járatát. Oh. Oh. So once again, colleagues, I would appreciate if those... Kedves kollégák, tehát még egyszer kérem, hogy akik nem akarnak most felszólalni, azok hagyják el csendben a termet. Kérem, hogy ezt tiszteletből tegyék meg azok iránt, akik szavazatot kívánnak magyarázni, és még a gépüket is el akarják érni. Thank you. Köszönöm. Now we start the explanation of the votes. The first... Kezdjük a szavazatmagyarázatot. Az első téma Elde, Eider Gardia Zabal Rubal eh, külső fellépés